to, to write. Okay. Uh, well, colleagues, we will start. Kedves kollégák, 30 másodperc volt. Kezdjük az ülést, kérem addig foglaljanak helyet. Otwieram posiedzenie. Megnyitom az ülést. zabrać głos. Két képviselőtársam kért szót ügyrendi kérdésekben. A 235-ös számú helyen ülő képviselő. Köszönöm, elnök úr! A ma heti ülés elején kérdést tett föl Leifried osztrák kollégámnak a Lisszaboni szerződés alapján csatlakozó új képviselőtársak ügyében. Azt válaszolta, hogy a tanácstól függ a kérdés eldöntése. Üdvözlöm ők, ezeket a képviselőket, hogy csatlakoznak a parlamenthez, de szerintem nem megfelelő az ő megfigyelői státuszuk a teljes jogú jogálláshoz. David Martin jelentése a belső szabályozásról szólt erről a kérdésről, és szerintem ahogy megválasztják őket és megerősítik a megbízásokat, megfogadnunk kell őket, és mi parlament kell döntsünk, a megfigyelői státusz feltételeiről. Elnök úr, Martin úrral a jelentéstevőben megtárgyalná ezt, hogy mielőbb rendezzük ezt a kérdést. Észszerűtlen volna, ha az új képviselőket már megválasztották, sőt, meg is erősítették a tagállami hatóságok, még hónapokig várnának, mielőtt elkezdhetnék a munkát. Nagyon sokan már készen állnak arra, hogy most, akár ma elkezdjék a munkát. Elnök, köszönöm szépen képviselőtársam hozzászólását, ahogy korábbiabban elmondottam, kértem az Európai Tanács döntését, és az AFKO szakbizottságunkat is felkértem, hogy foglaljon állást. Vizsgálja meg a kérdéskört. Nincs még végleges döntés. Afelől, hogy hány új hely nyílik meg az Európai Parlamentben, és mely országok számára. Tehát efelől sincs még végső döntés. Tudom, hogy az Európai Parlament hatáskörébe tartozik ez a döntés, de nem végleges a döntés. Nem olyan egyszerű tehát megfigyelőket felvenni, mielőtt még nincs a felelős a döntés, hogy hány hely lesz egyáltalán, és mely tagállamok delegálhatnak képviselőt. Úgyhogy várjunk még egy kicsit. Folyik a munka, gondolkozunk e felől, nagyon komolyan, várjuk meg a döntést. Köszönöm, még egy ügyrendi Hozzászólás Harms asszony részéről. Elnök úr, hölgyeim és uraim, egyetértek a felől, hogy nehéz rendezni ezt a kérdést, de nem lehetetlen. Frakcióm nevében szeret, a franciaországi vitával kapcsolatban kijelenteném, hogy elfogadhatatlanak tartjuk azt, hogy megfigyelők, vagy bármilyen jogállásban levő képviselők, egyben nemzeti parlamenti képviselők is mi azt a felfogást követjük, hogy aki itt az Európai Parlamentben megfigyelő státuszt kap, az mondja fel hazai parlamenti jogállását. Mács. Köszönöm szépen. Most pedig megint csak egy ügyrendi kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr! A belső házszabályzat 110. cikke értelmében a svéd elnökség beszámolójával foglalkozunk. Nagyon jó elnökség volt, hatékony volt, de ugyanakkor azért is jöttünk össze, hogy az december 10-11-i Európai Tanács következtetéseivel foglalkozzunk, valamint a bizottság, amelyik a 15 per 6-os Európai Unió szerződés értelmében a szerződések őre. Tehát a bizottságnak kell minden egyes tanácsülés után beterjesztenie egy beszámolót. Van Rompuy úr, az új Euró- tanácsnak az elnöke nem lesz itt, nagyon sajnálom ezt, mert december 1 -e óta választották meg, nagyon aktív diplomáciai tevékenységet folytat. Ezt nagyon sajnálom, mert az első politikai tevékenysége szerintem az kellett volna, hogy legyen, hogy eljön a parlam, az Európai Parlamentbe, és itt bemutatkozik. Neki kellett volna előterjesztenie a december 10-11-i Európa Tanácsi következtetéseket. Köszönjük, uram és most pedig akkor elmagyarázom, hogy hogy is történt ez. Nos, volt egy megállapodás az Európai Tanács elnöke, Van Rompuy úr, és a jelenlegi soros elnökség képviselője Reinfeld miniszterelnök úr között. Ezen megállapodás értelmében a, ebben a hónapban még a régi rendet követjük, nevezetesen a miniszterelnök képviseli a tanácsot. Mr. Van Rompuy úr január 1-én fogja a, elkezdeni gyakorolni ezt a jogosítványát. Most pedig, hölgyeim, és megadom a szót még egyszer Obri úrnak. Nem az államfőknek vagy kormányfőknek kell foglalkozniuk a ratifikált szerződések alkalmazásával. Ja panu bardzo, bardzo szczegółowo. Nos, akkor még egyszer részletesebben megpróbálom elmagyarázni. Ez tehát a parlament döntésének is folyamánya, ez a mi döntésünk is, hogy kit hívunk meg, és hogyan működünk együtt a tanácssal. Nevezetesen a soros elnökség képviselőjét hívjuk ide meg, vagy pedig az Európai Tanács elnökét. Tehát mi döntjük el, hogy kit hívunk meg, és milyen sorrendben. Ezt egyébként az intézményközi együttműködésünk keretében lépjük meg így és éppen ezért azt gondolom, hogy mi ebben jól együtt tudunk működni a tanácssal és a bizottsággal, éppen ezért az önfelvetése legalábbis korai. Fontos, hogy a soros elnökség és az Európai Tanács elnöke között egyfajta egyensúlyi állapotot alakítsunk ki. Mint ahogy tudják, a soros elnökség változik, rotál, ugyanakkor az Európai Unió elnöke két és fél évig eh, hivatalban marad. Ezt az egyensúlyi helyzetet kell tehát nekünk eh, megőriznünk. A soros elnökség képviselőivel is kapcsolatban kell maradnunk. A mi döntésünk az, hogy kit hívunk meg, és milyen sorrendben. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ezzel kapcsolatban mi továbbra is párbeszédben vagyunk az Európai Tanácssal. Most azonban még korai erre részletesen eh, kitérni. A svéd miniszterelnök most eh, azért van itt, hogy a hat hónapos munkájukról beszámoljon. Eh, van Rompuy úr gyakorlatilag ebben a munkában még nem vett részt, mert csak néhány hete nevezték ki. Tehát ma teljesen egyértelmű, hogy a svéd miniszterelnökkel kell beszélni. Ezzel egyetért ön is? Így van. Nos, akkor üdvözlöm körünkben Reinfeldt miniszterelnököt, aki már majdnem fél éve betölti a soros elnökséget, még december 31-ig hivatalban is marad, de most